Bene, possiamo... Buongiorno a tutti e a tutte. Jó napot kívánok! Kezdhetjük a munkát. És szeretném elfogadottnak tekinteni ezt a mostani napirendet. És szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. A múlt héten elfogadtuk a három ö, sürgősségi anyagot Malawi és más ö, afrikai országokkal kapcsolatban, aztán a tatárvezetők, krími tatárok helyzetével kapcsolatban, és a Maldív-szigetek a harmadik sürgősségi ügyünk. Ezeket elfogadtuk, de más jelentéseket is elfogadtunk emberi jogi kérdésekben. Az egyik a fejlődő országokban a civil szervezetek helyzetére vonatkozik, a másik pedig a moldovai helyzet, kapcsán történt eszmecsere a külügyi főképviselővel, és aztán 2017 és 2020 közötti időszakra vonatkoztatva az EU-Egyiptom kapcsolatok. Egészen a kiskorúakra vonatkozó, illetve a kiskorú házasságkötések témájában is. Nos, akkor elkezdhetjük a napirendünket. 2016 éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban. Ezzel kapcsolatban Húsabb Nasua Willy úrnak szeretném megköszönni, hogy eljött. Grúziából jött ide, és az európai egyenlőségi kérdésekkel foglalkozó szervezetekkel találkozik. Nagyon örülök annak, hogy itt van, már csak azért is, mert az Európai Unió emberi jogi helyzetre vonatkozó stratégiának az egyik központi eleme az, hogy szeretnénk erősíteni a nemzeti emberi jogi szervezeteket, azoknak az önállóságát, függetlenségét és hatékonyságát szeretnénk erősíteni. Ezek nagyon fontos témák számunkra, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen, hogy eljött. Ami pedig az éves jelentést illeti, erről is éppen dolgozunk. Ma megvitatjuk a módosításokat. 317 módosítás érkezett, minden nyelven megvan most már ez és először a jelentéstevő fog beszélni, aztán az árnyék jelentéstevők. Az eljárással kapcsolatban viszont arra emlékeztetnék, hogy az AFED-ban a szavazás novemberben kerül majd megrendezésre, tehát november 13-án este fogunk szavazni, és aztán decemberben pedig a plenáris elé kerül ez az anyag. Most szeretném megkérni a jelentéstevő asszonyt, hogy a módosításokról beszéljen. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Természetesen mindenek előtt engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak ezen anyaghoz. Ugyanakkor szíven ütött az is, hogy 357 Módosító nyújtottak be hozzám egy 12 oldalas jelentéshez. Hát, ez így történt, ezt elfogadom. A 357 módosító 12 oldalhoz fűzve következetes ö, kezelést igényel, így is kívánok eljárni következetességet, az ellentmondásosságokat kiszűrve, és a legolvashatóbbá téve ezzel a végleges szöveget. Az előző vita során azt mondtuk, és azt gondolom, hogy számíthatok az önök támogatására ebben. Az a célunk, hogy a legvilágosabban, legátláthatóbban fogalmazzunk. egyetlen közös és rendkívül világos megfogalmazást kell, hogy alkalmazzunk. 357 módosító az nagyon sok, de jól van ez így. Tavaly ö, számos ö, módosító szintén beérkezett a tavalyi jelentéshez. Itt a következetesség. Cél Hitelességünket fokozzuk ezzel, és az olvashatóságot. A 2016. évi jelentés az emberi jogok és demokrácia helyzetéről a világban a külügyi szolgálat irányába jövő héten kerül bemutatásra, kinyomtatásra. Ez eléggé késői időpontnak mondható, én úgy gondolom. Későn szólunk 2017. októberében arról, ami 2016-ban történt. Késői tehát ez az időpont, és azt gondolom, hogy korábban kell elkészülni a jelentésnek, és a kérdések alkalmával én magam is szeretnék ö, ott lenni majd a szakbizottságomból, és szeretném, hogy konkrét kérdéseket is tegyünk fel a bizottság irányába, és kérdezzünk rá arra, hogy a bizottság miért ilyen nem igazán észszerű ütemtervben ö, je, ö, prezentálja, mutatja be magát a jelentést. Minél később tájékoztatunk, ismertetjük a jelentést, annál kevésbé tudunk valóban a terepen is sikra szállni. Konzultálunk a különböző frakciókkal, aztán az árnyék előadókkal Strasbourgban fogunk összeülni. Október 25-én 14-től 17 óráig keresztbe, kasba átolvashatjuk, közösen brainstormingot tarthatunk magáról a jelentésről, és így léphetünk majd föl valóban következetesen. E három órában én azt gondolom, hogy erre lehetőségünk lesz. természetesen az árnyék előadókkal. Még ezt megelőzően is összeülünk majd annak érdekében, hogy egyeztessünk, és a megfelelő megfogalmazásokat alkalmazzuk minden egyes kompromisszumos módosítónál, rámutatva azokra a nehézségekre, amelyeket aztán orvosolni kell. Mindenki saját álláspontját kifejezheti pró és kontraérvekkel. Azt gondolom, hogy háromszor nem mondjuk ki ugyanazt, ne ismételgessük önmagunkat, hiszen tudjuk, hogy érdemben ugyanarról beszélünk. Mindez komoly munkát igényel majd részünkről, figyelembe kell vennünk a többi véleményt is, parlamenti bizottsági, szakbizottsági véleményt, de azt gondolom, hogy a jövő hétre egy javaslattal tudok majd előállni. És jó lenne, hogy még mielőtt a kompromisszumos módosító indítványokról tárgyalnánk, eszmét cserélhessünk arról is, hogy a vélemények milyen ö, részeit, szakaszait illeszthetjük be a jelentésbe, és melyeket hagyunk ki. Nagyon kellemes légkörben dolgoztunk, lényeges véleménykülönbségek nem alakultak ki köztünk, és azt gondolom, hogy néhány héten belül képesek leszünk arra, hogy következetes szövegé gyúrjuk össze e különböző módosítókat, és az AFET szakbizottsággal együtt egészen a plenárisig eljussunk a szöveggel. Köszönöm az együttműködést, és reményeim szerint ugyanígy dolgozunk majd együtt továbbra is. Köszönöm szépen! felszólalásával kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy a téma az ugye arra is kiterjed, hogy a bizottsági javaslat elkészítésétől kezdve eltelt idő mindig nagyon hosszú. Ezzel kapcsolatban találkoztunk egyébként a főképviselővel is, és kértük, hogy az éves jelentést az ILO kapcsán gyorsítsák fel, hogy ne évekkel később tárgyaljunk arról, ami tavaly történt, mert különben teljesen ilyen térben és időben eltávolodott képet tudunk csak alkotni. Most az árnyékjelentéstevők következnek, Rodríguez asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt a dokumentumot, elég kiegyensúlyozottnak gondolom, és a szocialista frakció számára elfogadható. A módosítások, amelyeket javasolunk, mindenképpen pertinensek, főként a nők és a kislányok elleni erőszakos cselekményekkel kapcsolatban. Fontos odafigyelni a migránsok és a menedékkérők helyzetére is a nem erőszak, mint háborús eszköz, a női jogok előmozdítása, és általában a konfliktusos területeken, és tehát az ottani nőjogi helyzetet szeretnénk javítani. Az oktatás nagyon fontos eszköz a konfliktusok megelőzésében, épp úgy, mint az emberi jogi helyzet általános javításában, és a gazdasági és szociális jogok a legkiszolgáltatottabb rétegekre vonatkoztatva szintén megjelenik. Fontos az adatgyűjtés, mert az adatokon keresztül lehet jobban értékelni azt, hogy az implementáció hogyan halad a nemzetközi szerződések tekintetében. Fontos az is, hogy a szólásszabadságot, az információ, a tájékoztatáshoz való szabadságot garantálni lehessen, a hatalmi ágak szétválasztása, a független szervezetek megjelenése szintén fontos szempont, az LGBT közösség tagjainak jogainak biztosítására is odafigyelünk, és aztán ott vannak az úgynevezett környezeti menekültek, ez az 51-es cikkben szerepel, a munkavállalók jogai, az emberi jogok vonatkozásában szintén megjelenik. Fontos az, hogy nyomon kövessük a helyzetet mindezekkel kapcsolatban, főként a biztonság, vízhez való hozzáférés, biztonsági helyzet javítása fontosak ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy nincsenek nagy különbségek a jelentés megítélésében, és a módosítások megvizsgálása után szerintem biztos pozitív kompromisszumokat fogunk tudni kialakítani. Köszönöm szépen. ECR. Yes. Köszönöm szépen először is. Szeretnék mindenben támogatásomról biztosítani a jelentéstevőt arról, hogy mennyire időszerű a jelentés, és hogy mikor is nyújtjuk be. Miért is ismételném el tehát újra, amit hallottam. Negyedik alkalommal veszek részt e munkában, ezen éves jelentés kidolgozásában. Azt kell, hogy mondjam, hogy továbbra is aggódom afelől, hogy exponenciálisan mennyire ö, ö, növekszik a terjedelme a jelentésnek. Én többször elmondtam, jó lenne, hogyha ez alkalommal képesek lennénk prioritásokat is felállítani. Mi az Európai Parlament ugyanis? a legjelentősebb problémákkal kellene, hogy koncentráljunk, és a legsúlyosabb emberi jogi sérelmeket kellene eh, kihangsúlyoznunk, hogy ütősek legyünk, nem pedig minden sorra venni. Javasolnám, hogy részletesebben osszuk föl a tematikákat fejezetenként, és egy mellékletet is fogalmazunk meg, amelyben a végrehajtását az emberi jogi záradékoknak elemezzük az EU kereskedelmi megállapodásaiban. Ez az egyik legfontosabb szakpolitikai instrumentum ugyanis a kezünkben. Engedjék meg, hogy elmondjam azt is, hogy egyetértek a bizottság irányában azzal, hogy az állásfoglalás tervezetek végrehajtására koncentráljunk az Európai Parlament tollából. Hadd mondom el továbbá még azt is, hogy továbbra is aggasztó számunkra az, hogy ö, a, olyan vitát folytatunk le ezen jelentésben, amelyeknek nem sok köze van az emberi jogokhoz. Az emberi jogok folyamatos meghatározása sokszor ideológiai vetülettel a frakciók szempontjából sérelmes és hátrányos helyzetet teremt. Látom én, hogy hogy működik ez. Talán a jelenlegi helyzet egy kicsit jobb, mint a múltban volt a téren. Végül pedig azt is javaslom, hogy a jövőbeli jelentésekben próbáljuk meg a magánszektorban rejlő, még ki nem aknázott potenciált is megfogalmazni. Az üzleti szférára is koncentráljunk. Mindig azt tapasztaltam, hogy törésvonalat lát, vonalat látunk az olyan országok között, ahol emberi jogi sérelmek történnek, az, e, a, az NGO-k és a vállalati szektor között, és én ezt nem értem, hogy miért van így az ipari, föder, ipari föderáció képviselője és az Amnesty International Németországban például ezt képes megtenni, de másot nem. Másot nem antagonizmust látunk az NGO-k, értem az Amnesty international és a vállalati szféra között. Miért van ez így? Igazából a hiba mindkét oldalon felelhető. Az emberi jogi szervezetek ugyanis nem mindig csupán az emberi jogok kiteljesítéséért dolgoznak, hanem különböző politikai rendszerek ügyéért is sáfárkodhatnak, így aztán az üzleti közösség ugyanazon országban inkább a kormány mögé áll. Én azt gondolom, hogy jó lenne hidat verni az NGO-k és az üzleti szféra között ezen adott országokban. Erre koncentráljunk a jelentésben, mert talán így tudnánk jobban kiteljesíteni az emberi jogok ügyét, és szövetségesekre lelhetnénk az adott országokban az üzleti szektor részéről is. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen. A GUE nevében Verzsia asszony következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani az előadónknak, hogy nagyon kellemesnek találtam az együtt töltött munkaórákat, és úgy gondolom, hogy nem voltak nagy nehézségeink, annak ellenére, hogy voltak véleménykülönbségek. Igen, kiegyensúlyozott dokumentumot tudtunk végrehajtani, és elmondanék egy anekdótát, körülbelül két oldalas szöveget írtam a migrációról, és a két oldalas szövegemhez 350 módosítót nyújtottak be, úgyhogy tulajdonképpen normálisnak tekinthető, hogy ilyen sok módosító érkezett, mindenki a saját szemüvegén keresztül látja ezt a témát, hát vannak különbségek, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy kikristályosodnak azok a prioritások, amelyek mindenki számára fontosak, és nincsenek óriási ellenvetések azzal ellentétben, amit néha hallottunk, de ez szerencsére nem így van. Az emberi jogokról beszélünk, a társadalom folyamatosan változik, és az emberi jogok ENSZ es nyilatkozata tulajdonképpen fontos, hogy igazodjon a jelenlegi valósághoz. Tehát amikor 48-ban megalkották ezt a dokumentumot, akkor még nem voltak ilyen jellegű klímaproblémák például, ezért ez nyilván nem szerepel az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában. És gazdasági jogokról társadalmi jogokról beszéltünk akkor, és kulturális jogokról beszéltünk, és ez a New Yorki Paktumnak is részét képezi. De azóta azért nagyon sok minden történt az emberi jogokkal, a politikai jogokkal, több nemzetközi egyezmény is született ebben az időben. És a gazdasági, társadalmi és kulturális jogok is természetesen változtak, úgyhogy elég nagy szakadék van most az nemzetközi egyezmények és a valóság között. Sajnos azt kell mondanom, hogy egyre nehezebb ezeket a nemzetközi egyezményeket végrehajtani. Mindezt azért mondtam el, hogy megértsék, hogy számomra a gazdasági és társadalmi jogok megvalósulása rendkívül fontos kérdés, mint ahogy a társadalmi felelősségvállalás is a vállalkozások részéről. Tehát a vállalatoknak és a civil szervezeteknek is nagyon komoly szerepük van ebben. Hogyha figyelemmel kísérjük az ENSZ munkáját ebben a tekintetben, mindez teljesen egyértelművé válik úgy gondolom, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek megpróbálnak előre haladni a vállalatok társadalmi felelősségvállalása kapcsán, és vannak mások, akik egyszerűen lábbal tapossák az emberi jogokat. Láttunk erre is elég egyértelmű példákat, például Dél-Kelet-Ázsiában, olyan esetekben is, amikor igazából európai vállalatokról volt szó, és megtagadták a kártérítések kifizetését, megtagadták a felelősségvállalást. Most nem is jut eszembe, hogy hol volt az a tűzeset, amely több mint tíz ember életét követelte. és hogy ezeknek a vállalatoknak mindenképpen meg kell felelniük a szabályoknak, vagy hogyha nem, akkor szankciókat kell alkalmazni. Van, akinek elég egy magatartási kódexet kialakítani, és akkor követi a szabályokat, más esetekben viszont ez nem elég, és akkor egyszerűen szankcionálni kell. Megpróbálunk majd előrelépni ezekben a kérdésekben. És van egy második kérdés is, ez inkább azt hiszem, hogy pontosítási kérdés, és erre is vonatkozik nem egy módosító indítványom. Ez az, hogy, és nem tagadom, hogy én magam is nagyon sok módosítót nyújtottam be, 50-et, de ezek közül elég sok a migrációs kérdésekre vonatkozik, és tulajdonképpen azért nyújtottam be ezeket a módosítókat, hogy pontosabbá tegyek bizonyos részeket a szövegben, sőt, hogy egyszerűsítsek dolgokat a szövegben, annak érdekében, hogy a legfontosabb kérdések bekerülhessenek a jelentésbe, ugyanis számomra alapvető fontosságú a migráció és emberi jogok kapcsolata. Akkor is, hogyha erről készített külön, erről készült külön jelentés, akkor is fontos, hogy ezek a kitételek itt is megjelenjenek és hát belátom, hogy mindig ezen lovagolok, de akkor is nagyon fontos, hogy mint ahogy az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában szerepel a vallás és gondolkodás szabadsága itt is meg kell, hogy jelenjen méghozzá. Ugyanazokat a kifejezéseket kell használni, mint amelyek az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában szerepelnek. Tehát az is szabadság, hogy az ember hisz egyáltalán valamilyen vallásban, vagy nem, és arra is szabadságot kell biztosítani, hogy valaki megváltoztassa a vallását, és felvegyen egy másik vallást. Tehát a hit vonatkozó mindenfajta szabadságot biztosítani kell. Aztán itt van az isztambuli egyezmény, és ennek kihatásai a nők elleni erőszakos cselekmények kapcsán. Itt is van három nagyon fontos módosító. A hontalanság, ugyanis nagyon sok hontalan van, sőt, folyamatosan növekszik a számuk. A második fontos kérdés a börtönök fogvatartási feltételei. Nagyon sok aggasztó jelentést kaptunk a fogvatartási feltételekről, és a harmadik pedig a földek tisztességtelen felvásárlása, amely Dél-Amerikában és Afrikában nagyon komoly következményekkel jár. Ez a fajta földharácsolás emberi jogokat sért, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen kapcsolódik a vállalatok társadalmi felelősségvállalásához, és ahhoz, hogy elismerjük, hogy sajnos a jó indulat nem elég, ennél egy kicsit keményebben kell felépni, és elnézést kérek, hogy ilyen sokáig magamhoz ragadtam a mikrofont. Köszönöm szépen, Vergyát asszony. Buchner úr következik, aki Barbara Lochbieler nevében szólal majd fel. Elnézést kér Lochbieler képviselő, aki most sajnos nem tud itt lenni, azért, mert Németországban a koalíciós tárgyalásokon vesz részt. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, szerintem ez egy nagyon jó, érdekes téma, de annyira sok rétű, hogy egyértelmű az is, hogy szükség van arra, hogy módosításokat terjesszünk be. Ezekről szeretnék most beszélni. Mi megemlítettük azt, hogy mit találunk nehéz, nehézkesnek, és hogy milyen nehéz helyzetben vannak az emberi jogi harcosok. Bizonyos országokban egészen drámai helyzetről számolhatunk be, és sajnos inkább romlik az általános kép. Aztán az emberkereskedelem témáját szintén többször felvetettük már, emberi jogi jogsértések azon cégek részéről is megvalósulnak, amelyek kihelyezett módon működnek, migráció és a drónok által elkövetett jogsértések. Nem sokat tettünk bizonyos országokban a helyzet alakulásával kapcsolatban. Már csak azért sem tettük ezt meg, mert már ezt már más módosításokban lefettük ezeket a kérdéseket. Szerintem nagyon jó volt eddig az együttműködés, és örülök ennek. Köszönöm. Itt van velünk Amador Sánchez Rico úr, nem tudom, hogy hozzá szeretne szólni ehhez a vitához, vagy sem. Thank you very much, Chairman, and good morning. Um, sorry? Is it a bit of confusion? Quindi parla, parla lei e non parla... Akkor ön fog felszólalni? Akkor bemutatom önt is, Ingrid Tormes asszony. Thank you. Sorry about that. Köszönöm szépen, elnézést kérek köszönetet szeretnénk mondani a jelentéstevőnek és a titkárságnak is azért, hogy a, az EKS-t is bevonta a munkába a módosítók megvitatásáról. Igen, ígéretesnek tűnik e munka, a titkárságunk is nagyra értékeli a közös munkát. Ami az időszerűségét jelenti a jelentésnek, tudom, hogy az önök munkájára is kihatással van ezen csúszás, kutatás különösen késéssel ért, érkeztünk el ehhez a, az időponthoz. Júniusban ugyanis az időközi jelentésünket publikáltuk, és ezért egy csúszás most viszont úgy járunk el, hogy 350 oldalas jelentést minden hivatalos nyelvre lefordítunk, már ez önmagában is igen időigényes. Ezen túlmenően pedig új megközelítést, reformot dolgozunk, és jövőre reméljük, hogy sokkal korábban tudunk majd jelentéssel előállni, és akkor ebből kiaknázhatjuk majd az előnyeit is annak, hogy még mielőtt önök a, a parlamentben jelentést készítenek, már táplálkozhatnak majd ebből a korábban megjelent anyagból. Honorevole Quistod, a lei la replica. Jelentéstevő asszony, kérem a válaszadás lehetőségével éljen. Köszönöm szépen minden kollégának, akik hozzászóltak ma. Azt kell, hogy mondjam, és az eljárás során is folyamatosan ezt tapasztaltuk, hogy alapvető ellentétek megközelítésünkben, meglátásainkban, emberjogi kérdésekben nincsenek. Milyen eltérések vannak köztünk? Azt mondanám, hogy politikai típusúak, de én úgy vélem, hogy képesek leszünk nagy, hogy kis, képesek leszünk többséggel elfogadni majd a jelentést. Egy pontot hadd emeljek ki. Mi volt a szándékunk? Az, hogy világosak legyünk, és dióhéjban fogalmazzunk. Jó lenne, hogyha világos lenne az anyagunk, rövidre szabott, és teljes mértékben egyértelmű. 12 oldalt nem kell túllépni. Másrészt. Meghallgattam a megjegyzéseiket, és a megjegyzések pontosan azon ö, pontokat emelik ki, amelyek esetében megállapodásra, megegyezésre tudunk jutni. A módosítók benyújtásánál a konszenzusra fogunk törekedni a megfogalmazásban. Én derülátó vagyok e téren. Ami pedig a magánszektor szerepét illeti, a magánszektor emberi jogi védelmére vonatkozó szerep, a világ változik. A bal és a jobb oldal is egyetért abban, hogy egy témát emeljük ki jobban, világítsunk rá jobban e, e, ebben a jelentésben. Kompromisszum mentén fogunk gondolatokat megfogalmazni a e téren. Utolsó gondolatként hadd mondjam el, hogy való igaz. A jó szándék e téren kevés. Dolgoznunk kell, meg is fogjuk tenni. Köszönöm, mondja az elnök úr. Jó munkát kívánok! Emlékeztetnék az ütemtervünkre. Az árnyék előadók október 25-én, az AFET szavazásra november 13-án kerül sor, a plenárison pedig a végszavazásra december 11-ét tűztük ki. Most egy néhány perces szünetet tartunk, ezt követően pedig a halálbüntetés elleni tegnapi világnap alkalmából egy eszmecserét tartunk, most 5 perces szünetet rendelek el. Köszönöm.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 konklúziója. Köszönöm. Bene. Possiamo dare inizio. Eh. Kezdhetjük a munkát. A halálbüntetés elleni világnap alkalmából tegnap is elhangzott az, hogy Ugyan vannak apró változások, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a nap azért mégsem mondható ünnepnapnak. Mert sajnos a halálbüntetés nagyon súlyos probléma igen sok országban a világon, még néhány nyugati demokráciában is. A halálbüntetés elleni harc az Európai Unió politikájának konszenzusos középpontja, és az Európai Unió erre ki is dolgozott iránymutatásokat. Mi nagyon keményen elutasítjuk a halálbüntetést minden helyzetben. Fontos az is, hogy az Európai Parlament is állandóan napirendjén tartsa ezt a témát a konkrét esetek kapcsán, és általában a delegációkat is arra szeretnénk buzdítani, hogy az uniós iránymutatások értelmében járjanak el, és a halálbüntetés eltörlése érdekében mindent megtegyenek. Magas szintű szakértők jöttek hozzánk ma. Először Rafael Csenuinázánnak fogom megadni a szót. Egy fontos szerepet betöltő NGO-ról van szó, akit ő képvisel, és három évente a halálbüntetés ellenes világkonferencián is részt vesz. Szeretném, hogyha a jelenlegi helyzetet ismertetné, és a jövőre vonatkozó programjaikat. Nem is halogatom tovább az időt, és szeretném megadni neki a szót. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, kedves elnök úr! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma ezt az előadást önök előtt megtarthatom. E fórum rendkívüli jelentőséggel bír a halálbüntetés elleni világméretű küzdelemben. Minden egyes ember méltóságban, jogban, faj, vallási hovatartozás, szexuális irányoltság, társadalmi hovatartozás nélkül mindenki egyenlő, az egyetemes emberjogi nyilatkozat alapcikkeit idéztem. Ugye érezzük az egyenlőség, a méltóság és az élethez való jog hangsúlyát. A tízes cikk emlékeztet arra, hogy teljes egyenlőségre méltó minden ember, és független részrehajlás nélküli bíróság előtt is elismerhető mindez. Ez itt az alfája és omegája a, a halálbüntetés elleni világnap, tegnapi világnapnak ez 15. nap, szegénység és halálbüntetés tematikában. A szegénység kislángon öl, mi ezt tudjuk, ez nem egy berobbanó hír, de a szegénység még inkább halálbüntetéshez vezethet, hogyha hibás ítélet születik rólunk. Brian Stevenson híres amerikai jogász az Equal Justice Initiative-től elmondta, hogy nem régen a rendszer gazdagokat és bűnösöket jobban kezeli, mint hogyha szegény és ártatlan az ember. Hát bizony, ez egy igazságtalanság, és ezért is próbáljuk a közvélemény tudatosságát fokozni azon országokban, ahol még nap mint nap halálbüntetésekre kerül sor. Szociális igazságtalanság legnagyobbja az, amikor halálbüntetésre ítélnek el valakit. Érdekes a téma, szegénység és halálbüntetés. Itt a társadalom peremére szorultság, a kirekesztés témája igen fontos. És ez is bemutatja, hogy a folyamat minden egyes lépésében visszavezethető a halálbüntetéshez e, szegénység. A szegényeknek már a bírósági eljárásnál sincs lehetőségük arra, hogy megfelelő ügyvédet fogadjanak. A börtönben sem, a börtönben nem dolgozhatnak a halálra ítélték őket. Sokszor társadalmilag is kirekesztettek, magányosak. És még súlyosabb a helyzet, hiszen a család család is kirekesztődik. Családok tucatjaival, százaival találkoztunk, ahol a családok nem kapnak munkát, miért? Mert családtagjuk börtönben van, és halára ítélték. Ki szeretnék emelni egy olyan ritkán emlegetett esetet, ahol vannak, akiket felmentenek, Amerikában 150 van ilyen, Eh, az elmúlt húsz évben, akiket elítéltek, és aztán kiderül, hogy ők eh, eh, egyáltalán nem bűnösök, mégsem kaptak egy dollárnyi végkielégítést sem az államtól, az elmúlt húsz évben sem az államoktól, sem az amerikai kormánytól a társadalom peremére kerülés tovább folytatódik a börtönből való szabadulás után is, katasztrofális helyzeteket idézve elő. Szeretném elmondani a szegénység és a halálbüntetés közötti összefüggés négy ország példájával illusztrálva. Az első, az egyik legnépesebb ország India, 1800 börtönbüntetettből, akit halára ítéltek, az elmúlt 15 évben csak négyet végzett ki. A Delhi szakközpont igen érdekes megállapításokra jutott, tudunk róla, de 700 oldalas jelentésben fogalmazta meg, minden egyes halára ítélt, kikérdezett, és hallottuk, hogy 74-75 százalékánál az elítéltek gazdaságilag sérülékenyek, kétharmaduk középiskolai végzettséggel nem rendelkezik, és nagy számuk soha nem járt iskolába. 30 százalékuk aztán végül is, mikor fellebbviteli bírósághoz fordul, akkor bebizonyítják a, a, a, azt, hogy nem voltak bűnösök, mégiscsak 4,9 százalékokat erősítenek meg a halálbüntetésükben a legfelsőbb bíróságnál. Teljesen más a helyzet egy másik ország példájával élve, most itt Kínáról beszélek. Körülbelül ugyanolyan lakosság számmal rendelkezik Kína, mint India, de az ítélethozatal és a kivégzés közötti időtartam csupán néhány hónapos. 90%-a a halálra ítélteknek megerősítésre kerül a legfelsőbb bíróság ítéletében, és most külön kiemelném azt, hogy itt teljes mértékben hiányzik az átláthatóság, semmilyen információval nem rendelkezünk Kínából, képtelenek vagyunk elmondani, hogy hány ö, ö, ítélet végrehajtásra került sor ezen óriási országban. Tegnap egy kínai ügyvéddel találkoztam, találkoztam egy konferencia során. Tudjuk, hogy több ezerre tehető azok száma Kínában, akiket halára ítéltek. Két és hat ezerre tehető a halára ítéltek száma Kínában kínai marginalizáció igen valós, és ha valaki gazdag, és bűnös, nem kell félni attól, hogy halára ítélik, viszont hogyha szegény és büntetlen, akkor lehet, hogy halára ítélik. 95%-uk a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekből került ki. 95%-ük. Itt nem csak a bőr színéről, fehér vagy fekete bőr színéről van szó, a zöld, a a szín, a mérvadó szín, a dollár színe az USA-ban. José Martin, José Luis Joaquin ez barátommal beszélgettem tegnap. Ő az első európai spanyol harára ítélt, akinek az ártatlanságát 2001-ben kimondták Floridában, az USA-ban. Miért? Mert masszívan támogatta az Európai Unió, az Európai Parlament is, a, a spanyol kormány és a spanyol ö, társadalom is, és az én általam képviselt együtt a halálbüntetés ellen ONG is. Miért? Mert több mint egy millió dollárt sziker, sikerült mobilizálnunk, és így sikerült bebizonyítani ö, barátom ártatlanságát. Nem szeretnék én most itt egy teljes képet úgy felvázolni, hogy Iránra ne utaljak. Irán ugyanis lakosság számhoz mérten a legtöbb halálos ítéletet mondott ki. Január óta 450-70-re tehető a kivégzettek halálos ítélet, kimondott halálos ítéletek száma, és úgymond visszafogott kormányzatról van szó. Irán egyedül önmaga a halál büntetés teljes hibaskáláját ékesen példázza. A migránsok, az afgánok, az etnikai kisebbségek, kurdok elleni sérelmek, nemi sérelmek, a melegek ellen, nők ellen, hogyha például házasságon kívüli szexuális közösülésre került sor, Mind, legtöbbször a legszegényebbek azok tehát Iránban is, a társadalom peremén érők, legkirekesztettebbek, akik ugyanakkor ö, drogkereskedelemért ö, ö, kerülnek ö, a síralomházba. Igen, az Európai Unióban, az Európai Uniós tagállamokban és az európai szakpolitikákban, támogatási partnerségi politikákban legitim módon harcolunk, vesszük fel a harcot a drogkereskedelem ellen, de nem szabad vék alá rejtenünk, hogy leginkább a kitettek, a hátrányos helyzetűek ezen országokban. Az afgánoknál a kis drogkereskedők, drogdílerek ilyenek. 2017. januárjában a német határon két kamionban 150 kg heroin foglaltak le. E két kamion úgy tűnik forradalmi ö, ö, körökhöz tart, tartoztak, és igazából a gazdagok profitálják a helyzetet, és ők a nyertesei igazából az iráni ö, politikai rezsim nyertesei használják ki a helyzetet. Nagyobb átláthatóságot kérünk Iránban, Kínában, a kivégzések számával kapcsolatban. Az Európai Parlamentet és a képviselőit és az Európai Uniós tagállamokat felkérem arra, hogy kétoldalú kapcsolataikban Iránnal, mint ahogy azt az iráni Asman Anji fő főképviselő is kérte, ne ö, igazából elégtételt keresünk és bosszút, hanem a 98-as vérengzések után ö, több száz ember kivégzéséhez ö, vezettek, ne a bosszú vezérelje tetteinket. Most a trendekről szeretnék szólni. A, ez visszafordíthatatlan az egyetemes halálbüntetés eltörlése a cél. Remélem életünkben még megérjük ezt. 30 évvel ezelőtt kétharmada az ENSZ országoknak még halálbüntetéseket mondott ki, most igazából háromnegyede a világ országainak már vagy gyakorlatban, vagy elvben nem alkalmazza a halálbüntetést. 31-en gyakorlatban eltörléspártiak, pártiak, már csak 55 országban vannak rendszeresen halálos kivégzések. Ez a trend igazából oda vezet engem, az én szervemet, szervezetemet együtt a halálbüntetés ellen, arra, hogy az, el, az eltörlés párti partnerséget hozzuk létre, február 27-től március 1 2019-ben a következő világkongresszust itt Brüsszelben fogjuk megszervezni. Miért? Mert az emberi jogi harc központjában vagyunk. Igen, és az emberi jogok értéke, az élethez való alapjog az, amelynek hála újra életet lehelhetünk majd az európai projektbe, 1500 aktivistát hívunk meg, bírókat, ügyészeket, parlamenti képviselőket a világból, akik az eltörléspárti hozzáállást képviselik. Tudom, hogy az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel közösen dolgozik, és nagyszerű alkalom lehet ez a világkongresszus arra, hogy ne legyen tabu téma többé már a halálbüntetés. Példával élnék. Hat évvel ezelőtt első marokkói parlamenti képviselői hálózatot indítottunk útjára, amely a halálbüntetés eltörléséért dolgozik. Akkor tizen voltunk, most 250 marokkói parlamenti képviselő írta alá a kartát a halálbüntetés eltörlésért, pedig Marokkóban a halálbüntetés még törvénybe foglalt jog a terrorizmus felé nyitott ország esetében sem tabu téma már a halálbüntetés eltörlése, és remélem, hogy az Európai Parlament is kapcsolatai ápolásával majd minden alkalommal témára tűzi a halálbüntetés eltörlésének kérését. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Semmi Lázán úrnak a hozzászólását, és természetesen folytatjuk a munkát Irán kapcsán, és lesz egy AFET DROA közös szakbizottsági missziónk. Teheránba megyünk majd, és ott megpróbáljuk tovább vinni ezt az ügyet. Úgy gondolom, hogy a parlament tényleg azon szervek közé tartozik, amely megpróbált nyomást gyakorolni Marokkóra, és ez a több mint 250 parlamenti képviselői aláírás, ez rendkívül fontos tény. Ez mindenképpen jó eredménynek tekinthető, hogy ilyeti módon nyitottak arra, hogy változtassanak az alkotmányon, és eltöröljék a halálbüntetést. Most James Lynchnek fogom megadni a szót, az Amnesty International igazgató helyettesének. Azt tudjuk, hogy az Amnesty mindig is azért harcolt, hogy a világon mindenhol eltörlésre kerüljön a halálbüntetés, és az ő erőfeszítéseiket, illetve sürgősségi fellépéseiket mindannyian nagyra értékeljük. Az Amnesty, illetve más civil szervezetek rendkívül aktívak voltak akkor is, amikor az Európai Parlament a kínzáshoz felhasználható eszközök kereskedelmének betiltásáért harcolt, akkor most megadom a szót Lincs úrnak, hogy elmondja nekünk, hogy mi is a jelenlegi helyzet a halálbüntetés kapcsán, illetve azon orvosi termékek kapcsán, amelyek felhasználhatóak a halálbüntetés végrehajtásához és reméljük, hogy elmondja majd, hogy milyen lehetőségeink vannak a jövőre nézve. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Rafaelnek is a hozzászólást. James nincs vagyok, és az Amnesty-nél én vagyok az az igazgató helyettes, aki a halálbüntetés témakörével foglalkozik. Szeretnék általánosságban hozzászólni azzal kapcsolatban, hogy milyen adataink vannak nekünk a halálbüntetés kapcsán, illetve hogy mennyi adatot elhallgatnak, és hogy ennek kapcsán milyen feladatkörök várnak még ránk, utána pedig rátérek majd az olyan eszközök kereskedelmére, amelyek halálbüntetésre vagy kínzásra felhasználhatóak. Sajnos az adatainkban nem szerepelnek a kínai adatok, pedig ott sokkal több embert végeznek ki, mint összességében a világon, és sajnos növekszenek ezek az adatok. Irakban meg háromszorozódott, Egyiptomban pedig megkettőződött ez az adat. 55 tagállam, 55 államban 3170 embert ítéltek halálra. Ezek a számok valóban szörnyűek, hogyha külön-külön nézzük, akkor is szörnyűek ezek az adatok, főleg így összeadva. De ezért nem szeretném túlzottan sötétre festeni a képet, azért nézzük meg, hogy tényleg mi a valódi helyzet. Azok az országok Irán, Irak, Pakisztán, Szaudarábia, amelyek valóban végrehajtják a halál, halálos ítéleteket, ez kb. 82%-nál járnak. Kínával kapcsolatban nincsenek adataink, de azt tudjuk, hogy összességében a halálbüntetéses kivégzések 90%-a ebben az öt államban történt. Ugyanis a kormányoknak azért mégiscsak az a feladatuk, hogy védjék az élethez való jogot. Amikor 40 évvel ezelőtt elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, akkor nagyon kevés eredményt értünk el, de 20 évvel ezelőtt már láttuk, hogy ez az eltörlésért küzdő mozgalom mégiscsak kezd eredményeket hozni, ugyanis nagyon sok állam végül lemondott a halálbüntetésről, bár ezek közül 35 újra bevezette ezt emberülés kapcsán. Általános szabályként azt tudom elmondani, hogy mindenki elég negatívan tekint a halálbüntetésre, ezért például Belarusban és számos más országban is ezt szígyen teljesnek tekintik, és elhallgatják ezeket az adatokat, valamint egyáltalán nem szeretnék, hogy bárki tudjon ezekről, vagy bárki lássa ezeket. Ebben az évben eljutott hozzánk egy információ, hogy Vietnámban sokkal több embert végeznek ki, mint amennyiről az adatok szóltak. Az elmúlt három év adatai 429 emberről számoltak be, de ennél valószínűleg sokkal többet végeztek ki. Abdul Karim elhalázs esetét, hogyha megnézzük, Szaudarábiában 16 embert tartóztattak le, nem kaptak ügyvédi segítséget, és um, az első öt évben, az első öt hónapban ezt a személyt um, önálló cellában tartották, megkínozták, utána mindenféle bírósági tárgyalás nélkül további két évre ítélték, és um, nem vették figyelembe azt a nemzetközi szabályt sem, hogy a büntetés elkövetésének időpontjában még kiskorúakat nem lehet később sem kivégezni. Malajziában szerették volna elérni, hogy a családtagok találkozhassanak a halálsorban lévő személyekkel, de erre sem volt mindig lehetőség. Ugyanis ott is titokban tartják, hogy mikor végzik ki a halálra ítélteket. És mindezek a titoktartások sajnos ahhoz vezetnek, hogy egyszerűen nem ismerjük az esetet. Nyesidin például Kínában tavaly felmentették, ugyanis egy olyan gyilkosságért ítélték el, amit nem ő követett el, de már túl késő volt az ő felmentéséhez. Ezeket a szavakat végighallgatva és ezeket a számadatokat megnézve tulajdonképpen mindenkinek ellenezni kellene a halálbüntetéseket, ez mégsem így van. Az idejében a halálbüntetés elleni nap rendkívül fontos esemény lesz, és reméljük, hogy ennek tényleg lesznek komoly kihatásai. Az adataink azt mutatják, hogy Kínában aránytalanul sok szegény embert végeznek ki, aránytalanul sok olyat, akik valamilyen etnikai kisebbséghez tartoznak, illetve akiknek alacsony az iskolai végzettségük. De sajnos a kínai kormány nem teszi nyilvánossá az adatokat, ezért nagyon nehezen tudunk ezzel szembeszállni, és nehezen tudunk tárgyalásokat kezdeményezni erről. De már amennyiben valamennyi tárgyalásra lehetőség van, akkor ez már számunkra nagyon jó. Szingapurban például 2011 óta vannak adataink, és úgy látjuk, hogy csökkennek ezek az adatok. Az USA-ban természetesen hozzáférhetőek ezek az adatok államokra lebontva. Ez lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelje az eseményeket, illetve hogyha igazságtalanság történik, akkor a jogászok ezzel ellen fellépjenek. Egyébként az elmúlt évben az Egyesült Államok nem tartozott az öt legnagyobb kivégző közé, és a 91-es csúcs óta folyamatosan csökkentek a kivégzések. Texasban és Georgia államban végezték ki a legtöbb elítéltet, ez 90 volt. De ezek az adatok is csökkentek az elmúlt évhez képest, sőt, 73 óta soha nem voltak ilyen alacsonyak a, a kivégzési adatok az Egyesült Államokban. A kivégzéshez felhasznált vegyi anyagokat eh, és vegyi anyagok kereskedelmét szintén figyelnünk és monitoroznunk kell. Az Európai Unió, tudom, hogy folyamatosan dolgozik azon az Európa tanács keretein belül, hogy a halálbüntetést eltöröljék, és hogy nyomást gyakoroljanak azokra az országokra, amelyek még mindig alkalmazzák ezt. Fontos, hogy minden egyes tagállamra nyomást gyakoroljunk az eltörlés kapcsán. És szeretném megismételni azt, amit az Amnesty mindig is mondott, például az, hogy Hiába próbáltunk nyomást gyakorolni Kínára abban a tekintetben, hogy hozza nyilvánosságra az adatokat, ez nem történt meg. Tehát egyszerűen senki sem tudja, hogy a kínai kormány hány embert végez ki. És eh, hogyha elérjük, hogy a kínai kormány nyilvánosságra hozza az adatokat, az lesz a leghatékonyabb eszköz arra, hogy csökkenjenek ezek a számok. A halálbüntetés elleni harc már elég régóta folyik, és ez egy nagyon kemény harc Hogyha megnézzük, hogy Arkansasban növekszenek az adatok, hogy Indonéziában milyen sok embert végeznek ki, hogy legalább két fiatalkorút kivégeztek Iránban, a Maldív szigeteken 16 év óta újra kivégeztek egy személyt, tehát vannak visszaesések, úgyhogy megint fel kell lépnünk, és keményen kell hallatnunk a hangunkat. Az eredmények, amiket elértünk, bizonytalanok, nem túl jelentősek. Például, hogyha megnézzük Szingapúr adatait, pont tegnap kapott adatok bizonyítják azt, hogy a nemzeti joggal ellentétben automatikusan halálra ítélik a drog csempészettel gyanúsított személyeket. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy a halálbüntetésnek előbb vagy utóbb el kell tűnnie. És hogy mondjak valami pozitív előrehaladást, az az, hogy a kínzáshoz és halálbüntetéshez felhasználható eszközök és vegyi anyagok kapcsán azért voltak jó eredményeink. Az Amnesty a kivégzéshez és kínzáshoz felhasználható eszközök kereskedelmét már a 90-es évek óta figyeli és próbálja korlátozni. Úgyhogy itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség odafigyeljen méghozzá világszinten erre a világméretű problémára. Mindannyian szeretnénk, hogyha világszintű összefogás valósulhatna meg ebben a kérdésben, és természetesen ennek a munkáját mi is segíteni fogjuk. 2017. decemberben elindul majd ez a Global Alliance, és um, az Amnesty már uh, bemutatta az alapelveit a halálbüntetéshez és kínzáshoz felhasználható eszközök és vegyanyagok kereskedelmének kapcsán, és reméljük, hogy az Európai Uniós intézmények is segítséget nyújtanak majd nekünk ebben a harcban. Köszönöm. Grazie, grazie lei. Köszönöm szépen. Nincs úr, az ön szavaiból kellene emlékeztetnünk minden, mindenkit arra, hogy Szingapur kapcsán éppen most írjuk alá a szabadkereskedelmi megállapodást. Talán érdemes lenne elmondani a tárgyaló partnereinknek, hogy alapvetően számunkra mennyire fontos a halálbüntetés kérdése. Jó lenne, hogyha ezt a parlamenten kívül az Európai Bizottság is figyelembe venné. Nagyon gyakran a legfontosabb politikáink, mint például a kereskedelem, szolgálhatja az emberi jogok ügyét is. Így tettük ezt azzal kapcsolatban, azon árukkal kapcsolatban például gyógyszerek, illetve olyan termékek behozatalával kapcsolatban, amelyek felhasználhatóak halálbüntetéshez is. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság vonatkozó javaslatához is rengeteg módosítás érkezett ezzel kapcsolatban. Mongólia és Argentína is részt vesznek abban a kezdeményezésben, amely az olyan termékek bolykotjára vonatkozik, amelyek kínzás, illetve halálbüntetés alkalmazásához vezethetnek. Most pedig Amator Sánchez Rikónak szeretném megadni a, megadni a szót. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen! Nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk a mai napon, ebben a teremben, itt ebben a szakbizottságban, hogy ismét az Európai Unió nagyon kemény álláspontját hangsúlyozzuk a halálbüntetés ellen. Tegnap, október 10-én nagyon sok helyen a világban a mobilizálódtak az emberek, nagyon erős hangokat hallottunk a halálbüntetés ellenében. Federica Mogherini is ismét meg ismételte azt, hogy mennyire fontos az Európai Unió számára mindez. És én azt gondolom, hogy ebben a kontextusban kell elhelyeznünk a mai találkozónkat. Az emberi jogok szempontjából elfogadhatatlan számunkra a halálbüntetés, hiszen ez az élethez való jogot tökéletesen semmibe veszi, és pszichológiai a kínzásnak is megfelel. Hosszú távú bebörtönzés előzi meg általában. Az Amerika az amerikai legfontosabb kriminológusok is egyetértenek abban, hogy igaziból nincsen eretentő ereje a büntetésnek. Mégsem változik a jogalkotás. Az a helyzet a halálbüntetéssel kapcsolatban, hogy ugye nem visszafordítható, mégis ott van nagyon sok jogrendszerben. Minden egyes hiba egy emberi életet jelent ebből a szempontból. 159 embert engedtek szabadon Amerikában, miután kiderült halálbüntet, halára ítélteket, akikről kiderült, hogy nem voltak bűnösök, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagyon sok ország egyre inkább gondolkodik azon, hogy eltörli a halálbüntetést. Több mint háromnegyede a világ országainak jelenleg ezt már betiltja. 23 ország van csak, amely továbbra is kivégzéseket is véghez visz. Ez néhány évvel ezelőtt 40 volt. Minimális normák, illetve standardok is léteznek ezzel kapcsolatban. Csak a legkomoly, legkomolyabb bűntények esetében engedhető meg, és a fiatalkorú elkövetők esetében egy harmadik bírósági eljárásra is szükség van. Az Európai Unió, hiszen most is éppen azon dolgozunk, hogy mindenféle eszközzel felhívjuk a figyelmet a halálbüntetés eltörlésének fontosságára, Szeretnénk felhívni az Unió nevében minden olyan országot, ahol létezik halálbüntetés, hogy moratóriumot vezessenek be ezzel kapcsolatban. Az Európai Unió és Belgium együtt Brüsszelben szervezi meg a halálbüntetés ellenes napokat, ez 2019 márciusában lesz. Emellett 2018 áprilisában Elefántcsontparton lesz egy másik fontos találkozó. Ezek olyan találkozók, amelyeken 150 különböző személy vesz majd részt a világ különböző területeiről. A, leg, a legutolsóra egyébként 2016-ban került sor. A külügyi szolgálat és a DG Trade is részt vesznek ezen. Egy általános világ kezdeményezésről van szó, amelyre az elnök úr is utalt, hiszen ennek a kezdeményezésnek az a lényege, hogy a halálbüntetéshez kapcsolódó termékeket bolykotáljuk. Malmström biztos Mongólia, Argentína bevonásával részt vesz ebben a kezdeményezésben. 58 ország írt alá a politikai nyilatkozatot, amelyet New Yorkban fogadtak el. Most azt várjuk, hogy az implementáció is megvalósul, és segítjük az aláíró feleket abban, hogy a vonatkozó nemzeti jog is egybeessen ezekkel az iránymutatásokkal. Természetesen az Egyesült Nemzetek Szervezetein belül egy szélesebb körű együttműködésbe szeretnénk ezt elképzelni. Köszönöm szépen. Köszönöm a felszólalását, és most nem tudom, hogy Adriano Martin szeretne hozzászólni, vagy nem. Nem kötelező. Nem, köszönöm. Jó, akkor meghallgatjuk a képviselőket. Szoraja Poszt következik. Köszönöm szépen. Most néhány kérdésemre kaptam választ, de azért további kérdéseim is vannak. Van egy olyan lista, amelyen szerepelnek azok az országok, amelyek a halálbüntetés újra bevizetését fontolgatják. Ugye itt a Fülöp-szigetek, a Maldív-szigetek kérdése felmerül. Néhány héttel ezelőtt egy találkozó keretében megerősítették azt a partnereink, hogy erről szó sincs, de vannak-e vajon más olyan országok, ahol ez felvetődik? Vannak-e olyan országok, amelyekkel mi együttműködünk, és mégis ez megtörténik. Nekünk és az Európai Bizottságnak is intézményként kell fellépnünk, a delegációs találkozóink során újra és újra fel kell emelnünk a szavunkat a halálbüntetés ellen. És természetesen minden alkalommal ezt meg is tesszük, mind a halálbüntetés, mind a kínzás tekintetében, hiszen ezek azok a legkeményebb kritikák, amelyeket mindig megemlítünk. Jó lenne, hogyha több információt kapnánk azzal az öt ponttal kapcsolatban, amelyről szó esett. A kínzás ellenes eszközök listájára gondolok. Ez a világkongresszus nem 2018-ban lesz itt Brüsszelben? Elnézést. Verzsi asszony, Oui, je voudrais... Igen. Először is köszönetet szeretnék mindhármuknak mondani, azért, hogy egy ilyen teljes körképet ö, hallhattunk önöktől a kérdésben. Először is szeretném elmondani, hogy egyszerre derülátó és borulátó is vagyok. Amikor a mérleget vizsgáljuk meg, ott látjuk, hogy mindkét irányba érezhetjük az optimizmust. Miért? Azért, mert egyre kevesebb ország hajtja végre a halálos ítéleteket. Ugyanakkor az a tény már önmagában, hogy vannak olyan országok, amelyek újra bevezetik a halálbüntetést, Maldív-szigetek, Fülöp-szigetek, különösen Maldív-szigetekre hegyezném ki a felszólalásomat, hiszen ott egy kiskorúval szemben hozták meg ezt az ítéletet. Fontos és súlyos dolog ez. Emlékeztetnék az ENSZ 2016. decemberi moratóriummal kapcsolatos határozatára. A pro országok, tehát halálbüntetés párti országok listája nem bővült, 70 ország vagy tartózkodott, vagy ellene öm, öm, szavazott ennek a mm, határozatnak. Ez nem jó jel számomra. Ugyanez a helyzet a halálos ítéletekkel kapcsolatban, a kimondott halálos ítéletekkel szemben. A 2015-ös számok kimagasló, kiugró számadatok voltak, tehát itt elővigyázatosak lehetünk, viszont azzal ellentétben, hogy a halálbüntetések halálos ítéletek, kivégzések száma csökkent, a halálos ítéletek száma nőtt kiskorúak eh, elítélése nyolc országban például. Megerősítette azt, amit láttam én is. 2016-ban csak Iránban hajtottak végre halálos ítéleteket. Fontos erre is utalni. Amikor a, halálos, a halálbüntetés eltörléséért harcolunk, akkor a kiskorúak kérdése legyen egyik kiemelt jelentőségű kérdés. További eszköztára van szükségünk e téren. Köszönöm szépen. Sokat beszélünk a terrorizmussal kapcsolatos halálbüntetések számának növekedéséről, de látjuk azt is, hogy a, a drogfüggőséggel kapcsolatos halálos ítéletek száma is növekvőben van. Úgy mond, ezek ilyen alcsoportjai a, a, a kábítószer kereskedők elítéltjeinek. Szeretném tudni, vannak-e információink azokról az országokról, amelyekről rossz fejleményekről, negatív fejleményekről hallunk. Persze, saját házunk, saját portánk előtt is sepregessünk egy kicsit, mert a mi tagállamainkban is igen magas szinten ijesztő mm, fejleményeket tapasztalunk. Aztán házon belül jó lenne majd talán még erről eszmét cserélnünk, hogyan lehetnénk proaktívabbak, aktívabbak, kollektíven eh, a parlamenti hálózatokban. Csatlakozom az előttem szólóhoz a termékekkel kapcsolatos kampányal kapcsolatban is. Igen, hasznos volt ugyanis ez az eszköz az USA-ban, és hozzájárult a halálos ítéletek végrehajtásának csökkenéséhez. Az USA-ban ez a trend ugyan folyamatban van, de mégis az USA-ban még mai napig is kivégeznek elítélteket. Sajnálom hogy a plenárison állásfoglalást nem fogadtunk el a témában. Fontos lenne ez is. És talán jó lenne átgondolnunk azt is, hogy a világkongresszussal kapcsolatban az Európai Parlament önmagában és a mi albizottságunk különösen hogyan tudna aktívan részt venni, és kihangsúlyozva, kihangsúlyozni mindazt, eh, amit ön is kiemelt. A Brüsszel mellett döntés nem volt véletlen, részt kell tehát vennünk, jelen kell lennünk e világkongresszuson. Köszönöm. Vous avez insisté sur... A Iránt különösen kiemelte felszólalásában. Nem szeretnék itt most pártoskodni Irán mellett, de Irán azon országok egyike, ahol a kivégzések száma csökkenő trendet mutat. 2015-16 vonatkozásában összevetve a két országot látjuk, hogyha visszaesés történt, az azért történt, mert Iránban a kivégzések száma csökkent. 2015-ben sokkal több volt a kivégzés Iránban, és a maga a folyamat, a trend az inkább jó irányba hat. Lehet, hogy rosszul olvastam, rosszul értelmeztem a szavakat, vagy a, a számokat, és akkor javítson ki, de én így látom. Köszönöm. Rodríguez képviselő. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, eu queria fazer uma, uma pergunta que funciona mais em modo de reflexão. Egy kérdést szeretnék feltenni. Ez inkább, úgymond, saját gondolataim nak az ismertetése. A társadalmi struktúrákra való utalás és az igazságszolgáltatás rendszere is, az oktatás, közegészségügyhöz való hozzáférés, mindez magának, az összképnek részét képezi. Kérdésem, az egyik legbiztos, legnyugodtabb országából jövök a virágnak, Portugáliából, egy, annak is egy kis régiójából, Madeira szigetéről otthon diákokkal folytattam beszélgetést a halálbüntetésről. Hogyan lehetne a fiatalok tudatosságát fokozni, és hogy ne váljon az erőszak banálissá. Egy olyan régióban, ahol ö, mindig minden békés és egy súlyos ö, bűncselekményt követel valaki, szinte azonnal halálbüntetésért kiáltanak a lakosok a lakosok, az egyetemi diákok is. És látjuk, idén volt egy ilyen súlyos bűncselekmény, rendkívül véres gyilkosságra került sor, egy nőt öltek meg Madeira szigetén, és bizony az egyetemi diákok felvetették a halálbüntetés újbóli bevezetésének gondolatását. 25 éves börtönbüntetés a legerőteljesebb felső plafonhatár a büntetés kiszabás terén, és a közvélemény talán nem igazán foglalkozik ezzel, de az olyan országokban, európai országokban, ahol nem ennyire banális a kérdés, hogyan lehetne transzvers módon fokozni a tudatosságot, e kérdés iránti érzékenységet. Parlamenti képviselőként a terepen, választókörzeteinkben, a helyszínen hogyan lehet megértetni a közvéleménnyel, hogy az igazságszolgáltatási rendszernek nem az a célja, hogy örök életére büntessen valakit, hanem az, hogy visszaillesz-e a társadalomba a büntetést követően. Bicsus. Thank you, Chair. Thank you, panelists, for approaching us on this. Uh, Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy erről a nagyon fontos kérdésről uh, a világ uh, egészére kiterjedően beszélünk. Nem kell olyan nagyon messze menni Európától ahhoz, hogy lássuk, hogy vannak még olyan országok, ahol a halálbüntetés igenis és él. Fehér Oroszországra gondolok, Belorussziára, amely egyébként az Európai Unióval határos ország, ahol létezik a halálbüntetés, és még akár politikai okoknál fogva is fel lehet használni. Tehát ezen keresztül az ellenzéket is mondjuk úgy hogy nyugton lehet tartani. Ez azért mégiscsak elképesztő, hogy Lukasenko urat meg akarják hívni a brüsszeli keleti partnerség csúcs találkozóra november végére. Szerintem ez botrányos, szégyenletes, hogy Lukasenko idejöjjön, hiszen ő még mindig a halálbüntetés szószólója, ismerjük a retorikáját, ismerjük a PR tevékenységét, Úgyhogy én szerintem ez mind a két fél számára katasztrofális számunkra, hogyha őt meghívjuk, de én azt gondolom, hogy az ő szempontjából is nagyon negatív ez, hogy ő Brüsszelben ossza az észt, és aztán majd, amikor hazamegy, akkor azt mondja, hogy őt egy teljesen egyenértékű partnerként kezelték itt az EU-ban. Én szerintem ez elfogadhatatlan, mint hogyha morális kritériumok nem is léteznének. Szép-szép az, hogy halálbüntetésről beszélünk, de azért különböző fajta halálbüntetések léteznek. Meg kell vizsgálni mindig azt, hogy milyen a helyzet a börtönök tekintetében. Nem kell nagyon messze menni egyébként, borzalmas a helyzet bizonyos országokban, és én azt gondolom, hogy hosszú büntetések borzalmas körülmények között gyakorlatilag egyenértékűek a halálbüntetéssel, hiszen ezek az emberek, ezek a fogvatartottak megbetegednek, nagyon rosszak egyébként az egészségi körülmények, napról napra romlanak is, de például Ázsia, Közép-Ázsia területéről is olyan információink vannak, hogy borzalmas a börtönök állapota, semmiféle nemzetközi standardnak nem felelnek meg, tehát teljesen elfogadhatatlan a helyzet. Ezzel kapcsolatban is érdekelne engem az önök véleménye, nem csak a halálbüntetésről szorosan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig meghallgatjuk a válaszokat. 5 percben. Jó, 5 percben. Thank you, uh, Mr. Chair. thank you for the... Köszönöm szépen. Köszönöm a nagyon jó kérdéseket. Látszik, hogy mindenki rendkívül felkészült ebben a témában. A válaszaimat úgy kezdeném, hogy az öt alapelvre térek rá, amely a kínzás és kivégzési eszközökre vonatkozik. Tudom, hogy nincsen túlzottan sok időm, de nagyon örülök, hogy itt lehetek, és tényleg köszönöm a kérdést. Tehát ami a számunkra a legfontosabb ebben a munkában, az az, hogy hogyan lehet nemzeti jogszabályokat teremteni Európán kívül, vagy hogy hogyan lehetne általános normákat felállítani a kínzó és kivégzési eszközök kapcsán. Ismerjük azokat a technológiákat, amelyek embertelenek, akár milyen büntetés végrehajtásról legyen szó, és ezeknek az eszközöknek a kereskedelmét kell megakadályoznunk. Például mondjuk elektrosokkoló eszközöket, olyan botokat, amelyeken fémtüskék vannak, ezeket mindenképpen be kell tiltani, és minden erre vonatkozó kereskedelmet is tudom, hogy az Európai Unió ezt már megtette. A második nagyon fontos alapelv, és a Global Alliance-en belül szeretnénk ezzel is foglalkozni, az az, hogy kockázat alapú megközelítést alkalmazzunk azoknál az eszközöknél, amelyeknek van legitim felhasználása, de ha ezeket eltérítik, akkor nagyon egyszerűen kínzó vagy kivégző eszközökkel válhatnak. Ilyenek például a könygázok vagy egyéb gázok, illetve a gumilövedékek. Tehát ebbe a kategóriába olyan eszközöket soroltunk, amelyiknek van mondjuk normális orvosi felhasználása, de olyan vegyi anyagok, amelyeket kivégzésre is, injekció általi kivégzésre is fel lehet használni. Tehát meg kell néznünk, hogy ki lesz a végfelhasználó, és mekkora a kockázat annak, hogy ezt eltérítik és kivégzésre vagy kínzásra használják. A harmadik, és itt rövid leszek, már nincs túl sok időm, de hogyha valakit érdekel, akkor az erre vonatkozó dokumentumot oda tudom adni az ülés után. Tehát, hogy legyenek olyan nemzeti kereskedelem ellenőrző rendszerek, amelyek felhasználják azokat az információkat, amelyekhez az ENSZ vagy civil szervezetek már hozzájutottak, tehát hogy felálljanak azok a megfelelő struktúrák, amelyek ezt a kockázatelemzést el tudják végezni, és akkor úgy megadják, hogy nem adják meg az el, a kereskedelmi engedélyt. Tehát azt kérjük a az országoktól, a kormányoktól, hogy osszák meg egymással azokat a kereskedelem szabályozó intézkedéseket, amelyeket alkalmaznak, illetve hogy nyilvánosan is hozzáférhető éves jelentést készítsenek. Ezen kívül regionális és világszintű kereskedelmi intézkedésekre van szükség. Természetesen meg kell születniük a megfelelő szabályoknak nemzeti szinten, de a regionális szervezetek, illetve az országokon átnyúló szervezetek is nagyon fontos szerepet játszanak ebben, de nyilván fontosak az országokon belül meghozott jogszabályok is. Körülbelül másfél percem lehet, úgyhogy még néhány nagyon fontos pontra szeretnék rátérni. Vannak olyan országok, amelyek visszaléptek, vagy pedig ahol felmerült a kockázat annak, hogy újra bevezessék a halálbüntetést. Na most itt vannak olyan országok, mondjuk a Fülöp-szigetek, ahol nem hoztak már halálos ítéleteket, de megjelent egy olyan törvényjavaslat, mely szerint visszahoznák a halálbüntetés alkalmazását. Ezzel tisztában vagyunk, és nagyon fontos, hogy a civil szervezetek ilyenkor ébren legyenek, és nagyon keményen kampányoljanak az újrabevezetés ellen. Ez fontos, ebben a tekintetben fontos, hogy mondjuk az európai parlamenti képviselők és mindenki beszéljen erről, hogy a médiákban hallani lehessen erről, és hogy amennyiben lehet, nyilvános vitát is rendezzenek erről, hogy meg tudjuk akadályozni az újrabevezetést. A másik fontos téma pedig azokra az országokra vonatkozik, ahol ugyan halálra ítélnek személyeket, például a Maldív szigeteken, de már nagyon régóta konkrétan, effektíven nem végeztek ki senkit, de ezeknél az országoknál is megvan a kockázata annak, hogy valóban sor kerüljön a kivégzésekre. Tehát az a tény, hogy egy ország nem használja a kivégzést, az nem jelenti azt, és nem is garancia arra, hogy a jövőben nem fogja megtenni. Tehát ezeket az országokat nem lehet a jó kategóriába sorolni. Tudom, hogy túléptem az időmet, de még egy kérdésre szeretnék rátérni, a fiatalkorúak kérdésére. Négy személyről beszéltem Irán tekintetében. Itt fiatalkorú bűnelkövetőkről van szó ez valóban nagyon szomorú adat. Alireza esetét valószínűleg önök is ismerik augusztusban, ami tényleg nagyon sokkoló volt. Az új elnök beiktatása után néhány nappal végezték ki, pedig az elnök beiktatásán ott volt nagyon sok fontos európai személy, és megpróbáltak nyomást gyakorolni, mégis néhány nappal később kivégezték ezt a fiatal személyt. És vannak olyanok Bangladesben, Indonéziában, Iránban, a Maldív-szigeteken, Nigériában és Pakisztánban, Pápua új és Szaudarábiában, akik már nem fiatalkorúak, de a bűnelkövetés pillanatában még fiatalkorúak voltak, és azóta is a halálsoron tartózkodnak, tehát ebben az esetben is nyomást kell gyakorolnunk nyomást kell gyakorolniuk a nemzetközi struktúráknak, hogy ezeket a személyeket ne végezzék ki. És gondolom, hogy Rafael majd részletesen is kitér az iráni tendenciákra. Valóban a 2016-os adatok alacsonyabbak, mint a 2015-ös adatok voltak, de azért ne üljünk nyugodtan a babérjainkon, mert a 2015-ös év valóban borzalmas év volt a kivégzések tekintetében Iránban és nem bízhatunk abban egyelőre, hogy megváltozott a kormány hozzáállása, és jelen pillanatban is a parlament előtt van egy törvény, amely még hogyha keresztül is megy, nem elégséges a helyzet rendezésére. Tehát úgy tűnik, hogy annyira felhígították ezt a törvényt, hogy nem teszi lehetővé az általunk kívánt változásokat. Köszönöm. James James euh, nyomdokaiba lépek, és Iránnal kapcsolatban folytatom az ő ö, által elmondottakat. Ruáni hatalomra lépése őte a 50, 25 százalékkal nőttek az első években a halálbüntetések és a kivégzések. Tavaly volt az első év, ahol visszaesés tapasztalható, zsugorodás, nem tudjuk mivel magyarázzuk, lehet, hogy választási időszakról van szó. Minden esetre az iráni emberjogi helyzet nem javult. Mióta Rohani hatalomra került legalábbis, a halálbüntetés esetében semmiképpen sem, és az emberjogi, az jog védők veszélyeztetésével kapcsolatban sem. Tízzel növekedett a bebörtönzött ügyvédek, jogászok, kulturális életképviselői. A legemme személyiségei olyan művészeket, színészeket képvisel, akik még most is, mint Rárgész Moami, mindig börtönben vannak. Az iráni kérdés továbbra is aktuális a halálbüntetéssel kapcsolatban. Hála neki, miatta, nem tudom miért, de ez a valóság. Szívesen rendelkezésükre bocsátom azon anyagokat. Itt a e, kiáratnál az éves jelentésünkről e, az iráni halálbüntetések területén, amely számszerűen sorolja fel az eseteket. Érdekes volt a kérdés Rodriguez asszony részéről, a véleményformálás, európai tudatosságfokozás szintjén. Mi a olyan érdekképviseleti szerve vagyunk, amely párhuzamosan a fiatalok tudatosság fokozásán is sáfárkodik, együtt a halálbüntetés ellen, miniszterekkel, politikaformálókkal együtt, fontos a közvéleményre is hatni, még azon országokban is, ahol a halálbüntetést eltörölték. Ma még vannak olyan animátoraink, akik az iskolákban dolgoznak Franciaországban. Három év alatt 6000 diákhoz jutottunk el, de iskolai tanrendekben, Marokkóban, Tajvanban, Pakisztánban, Kongóban is igen fontos tematikát igyekszünk biztosítani helyet, az emberi jogok érvényesítésének. Nem csak um, a kínzásról, nem csak uh, a hátrányos megkülönböztetésről, az, MBT, az LMBT jogokról beszélünk, hanem az igazságszolgáltatásról, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről beszélünk Európában, Európában és a világon. Ezzel képesek építeni saját identitástudatukat, és Európában is igyekszünk uh, támogatni olyan programokat, itt Európában is tehát, amelyek arra nevelik a fiatalságot, hogy töröljék el a halálbüntetést mindenütt. Az Európai Bizottsággal, parlamenttel együtt azért szerettük volna a világkongresszus Brüsszelben megtartani, hogy a fiatalok érzékenységét fokozhassuk pontosan az emberi jogi kínzás elleni, halálbüntetés elleni küzdelem terén. Ami pedig a öm, fogvatartási körülményeket illeti, külön szíven üt engem e kérdés, és ö, veszőparipám, mert a téma valóban fontos számunkra, hiszen a halálbüntetés mögött meghúzódó kínzás tematika teljes mértékben ellentmond az emberi méltóságnak. A legszélsőségesebb kínzás a kivégzés. És az ENSZ is zászlajára kell, hogy tűzze, el kell fogadni valahol azt a tézést, hogy a halálbüntetés az kínzás a halálbüntetés, kínzás, fizikálisan és mindenek előtt pszichésen is. Egy halára ítélt azt mondta nekem, amikor halára ítélt valaki, akkor hit nélkül szinte azt sem tudjuk, melyik ajtónyitást követően kerülünk a síralomházból a kivégző szobába. Szinte naponta százszor végeznek ki minket. Mandela szabályait kell alkalmaznunk azon országokra, amelyek aláírták a halálbüntetést. Nem magától értetődő az, hogy az USA-ban egy családjához ne juthasson el csak egy ablakon keresztül az, aki síralomházban várja a kivégzését. Ez nem normális dolog. Csak a magánzárkából kilépdelve éppen a kivégzési szoba előtt találkozhat a családjával. Fehér Oroszországban is így van. Ez nem normális dolog, hogy a halára ítéltek olyan magánzárkákban töltik hátralévő napjaikat, életüket, hogy megbolondulnak, mint Japánban. Ez nincs így rendjén erre is összpontosítanunk kell, és a parlament és a DRUA szakbizottság szerepe kiemelkedően fontos. Hadd válaszoljak meg egy kérdésre, amely a fejleményekre vonatkozott, és az ENSZ moratórium határozatára. A legutóbbi két határozat óta nem történt pozitív ellépés, csökkent az ellen szavazatok száma, és 117 volt stagnáló azon leadott szavazatok száma, amely ugye igazából plusznak mondható, na most tele van-e félig a pohár, vagy üres, hát én derülátó vagyok alapból, de én remélem, hogy akik nem voltak jelen a szavazásnál, azok majd, majd pozitív szavazattal járulnak hozzá a kérdéshez. De egyre keményebb magot érintünk meg, akik igenis ragaszkodnak a halálbüntetés megtartásához. Jamesnek igaza volt. Azt mondta, hogy szégyellik az országok, inkább rejtőzködnek. A szégyen ez az, amin dolgoznunk kell. A stratégiánk központi ö, magja az az kell legyen, hogy egyrészt átláthatóságon dolgozunk a leginkább kivégző országoknál, és szégyenként kell rájuk mutatnunk, hogy ugyanúgy, mint a kínzást és a rabszolgasorsba hajtást, ugyanúgy a halálbüntetést is el kell tüntetnünk. Igen, történelmi jelentőségű időket élünk, segítenünk kell ezen országokat, a hezitáló országokat, 30-31 olyan országot, mint Gambia, amelyek moratóriummal élnek, segítenünk kell őket abban, hogy átbillenjenek az elítéléshez. Kína, Japán, USA, aztán a megközelítendő országok. A parlamenti hálózatokon keresztül a párbeszédet megkezdhetjük, és ezt újra ismétlem, hiszünk a parlamenti képviselők ö, szerepében, az európai képviselők szerepében, önök képesek arra, hogy kollégák között igenis zászlajukra tűzzék e kérdést. Számos országban ugyanis még mindig tabu témáról van szó. Van néhány tabu téma a világban, és a halálbüntetés is ezek közé tartozik. Képesnek kell lennünk a tabu státuszból ellépnünk, és igenis beszélni róla az önök szerepe fontos, és remélem, hogy az Európai Parlament plenáris ülése is egy ilyen grémium lehet, ahol nyíltan lehet beszélni a halálbüntetésről, nem csak itt a DROA szakbizottságban. Ez az egyik célom, és nagyon túlléptem az öt percemen. Grazie. Köszönöm szépen. Szerettem volna megköszönni a felszólalóinkat, a beszédeit, és természetesen mi e- az Európai Parlament részéről továbbra is ebben a témában nagyon aktívak kívánunk maradni és harcosak. Mi mindig azt mondjuk, hogy senki sem nyúlhat Káinhoz. Most megnézzük, hogy a Skype működik-e, ahogy a következő napi rendi pontunkat megkezdhessük.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 egy droá jelentést fogunk megbeszélni. Az Európai Gazdasági Társaságok és Pénzügyi Szervezetek részvétele az unión kívüli földek megkaparintásában. Erről egy tanulmányt írtunk, és ezt fogjuk most megvitatni. Itt az unión kívüli földekről van szó. Borász úr az egyik írója ennek a jelentésnek, és máj, 2016 májusában hozták ezt nyilvánosságra. Agrármérnök Hágában az úr, és a kínai mezőgazdasági egyetemen is dolgozik. Nagyon sok mindent írt már ezekről a kérdésekről, és rengeteg könyvet is publikált, illetve más szerzőkkel közösen is publikált. Spanyolra, portugálra, hollandra, németre, franciára fordították le a műveit. 2009-ben a National Book Awardot kapta meg a társadalomtudományok terén a Fülöp-szigeteken, jelenleg Hollandiában van, és Skype-on fogja elmondani a mondani valóját. Köszönöm szépen! Please speak. Oh. Thank you. A rossz hangminőség miatt a tolmácsok azt az utasítást kapták, hogy ne tolmácsolják a Skype-on elhangzott hozzászólást. I'll start brief explanatory our short text. We use the term unbalanced loosely to mean the capture of natural resources, land, waters, seas, forests, that redirects the orientation of resource use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 Vabbè, non funzionava bene. Sajnos nem jól működött, úgyhogy láthattuk. Úgyhogy megpróbáljuk, hogy újra ö, fel lehet-e vele venni a kapcsolatot, de addig is kihasználnám a lehetőséget, mert itt van Philip Sofert, Szajfert, aki szintén ennek a tanulmánynak az egyik szerzője, addig neki adnám meg a szót, Monsieur Prego. Seifert úr. Non è... Um, my, my, my apologies, I, I, I'm trying to open the manuscript. Uh, may I request... Megpróbálom megnyitni az anyagot, amíg teszteljük uh, a Skype összeköttetést és addig én megpróbálom megnyitni az anyagaimat. Köszönöm. Sapevamo che è uno studio contestato, ma non sapevamo fino a questo punto. Tudtuk, hogy ez egy nagyon ellentmondásos tanulmány, de nem gondoltuk, hogy ennyire. Yep. Should I continue? Try. Try. I didn't try.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 because these are current recent land deals where the situation remains fluid. Ha trovato i documenti? Prego. Megtalálta az anyagait? Öni a szó. Köszönöm szépen mindenkinek, szép napot kívánok. Alapvetően nem erre készültünk, de azért megpróbálok erre erőmből mindent megtenni annak érdekében, hogy elmondhassam ezt az anyagot. Mindenkinek a nevében szeretném megköszönni azt, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy ebben az albizottságban elmondhatjuk a tanulmányunk eredményeit. Ahogyan Borász úr is utalt rám, A mi tanulmányunk a földek harácsolására vonatkozik, és ebből indulunk ki. Gyakorlatilag az emberek elveszítik ellenőrzésüket földjeik felett, és hát ugye a föld az egyben egy természeti erőforrás is, ezek az emberek elvesztik a megélhetésüket is, hogyha elvesztik a földjeiket. Borász úr is elmondta, hogy valójában nem azt mondjuk mi, hogy mindenféle ö, föld ö, vásárlás az ö, tulajdonképpen egy ilyen harácsolási tevékenység, vagy ö, megkaparintási tevékenység, de amikor emberjogi vonatkozásai is vannak ennek a tevékenységnek, akkor bizony azzá válik. Fontos azt is kiemelni, hogy mi nem csak az eljárásokról beszélünk, hanem az egész folyamatot figyelembe vesszük, illetve azt, hogy az érintett személyekre milyen hatása van szinte azonnal és hosszú távon, közép vagy hosszú távon, hiszen itt ugye az embereknek nagyon fontos a vízhez és a termőföldhöz való hozzáférése, ebből élnek. Enélkül a megélhetésük nem biztosított, és ez az, amit mi föld harácsolásnak definiálunk. És innentől kezdve ez emberi jogi aspektusokkal is rendelkezik. A földharácsolás, vagy bármiféle földügylet egyértelműen és utalva más tudományos kutatásokra is, gyakran nagyon nagymértékű hatással van az ott élő emberek emberi jogainak a helyzetére. Ugye a Föld az sok más természeti erőforrásnak is az alapját jelenti, és a Föld nagyon sokszor bizonyos országokban egy ilyen megállapodáson alapuló a megosztásban kerül megművelésre. Nem mindig erőszakkal veszik el a földet az érintettektől, vannak itt azért más mechanizmusok is. Természetesen azért vannak ilyen esetek is, sajnálatos módon, nagyon gyakran erőszakosan veszik el az emberektől a földjeiket. a föld és más természeti erőforrásokhoz való hozzáférés alapvető az emberi jogok teljesülése szempontjából. Itt különböző jogokra utalnék, mint például a vízhez való jog, az élelmiszerhez való jog, a lakhatáshoz való jog, a munkához való jog, és az, hogy ne vegyék el az emberektől azt, ami a mindennapi életükhöz szükséges, illetve a kulturális élethez való hozzáférésüket biztosítani kell. A női jogok is nagyon gyakran összefüggenek ezekkel a kérdésekkel, Úgyhogy itt tulajdonképpen nagyon sokféle jogról van szó, amelyek mind szorosan kötődnek a földhöz, illetve a természeti erőforrásokhoz, illetve a politikai és polgári jogok teljesüléséhez. Nagyon gyakran nincsen konzultáció, és a helyi embereknek a hozzájárulását senki nem kéri, és ezért óriási hatalmi különbségek mutatkoznak az ügyletekben érintett felek között. európai szereplők helyzete ebből a szempontból nagyon érdekes. Alapvetően erről kevesebbet beszélünk. Az európai cégek ebből a szempontból nem kaptak túl sok figyelmet, semmiképpen sem annyit, mint például a kínai befektetők. Ez talán azért is van így, mert nem annyira nyilvánvaló az európai jelenlét, de azért az adatokból az is kiderül, hogy az európai szereplők, tehát európai be regisztrált cégek nagyon gyakran jelen vannak, és bizony az, ezek a szereplők azért igenis és részt vesznek a földek megkaparintásában. Fontos ezért, hogy az Európai Unió fellépjen ez ellen a tevékenység ellen, és a tagállamok is megtegyék ezt. Nem szeretnék most részletekbe bocsátkozni. Én azt hiszem, hogy erről már a kollégám nagyon sokat beszélt. Sajnos ugye nem működött jól a, az internetes kapcsolat. Nagyon gyakran az adatbázisokon múlik sok minden, és az is egyértelmű, hogy az információ jellege meghatározza azt, hogy milyen adatbázisokból táplálkozik. A minőségi adatokat szintén fontosnak tartjuk. Az én szervezetem is nagyon sokat foglalkozott a földharácsolás emberi jogi aspektusaival, és el kell mondanom, hogy az adatok megbízhatósága rendkívül fontos számunkra. A különböző európai szereplők helyzetére utalnék most. És arra, hogy gyakorlatilag milyen kontextusban kell elképzelnünk ezt a problémát. Azt láthatjuk, hogy egyre gyakrabban a pénz tőke, vagy a pénzügyi tőke és a reálgazdaság összefonódása is megvalósul, nagyon gyakran ezek mögött a harácsolási esetek mögött egy teljes hálózat, egy ilyen befektetői hálózat húzódik meg, rendkívül komplex helyzeteket találhatunk, kik azok, akik finanszírozzák, garanciákat, hiteleket nyújtanak ezekhez az ügyletekhez, és természetesen az elszámoltathatóság kérdése is felmerül. Nem mindig könnyű megtalálni az összes érintett felet, és aztán az is gyakran nehéz, hogy meghatározzuk, hogy egyáltalán milyen, honnan érkeznek ezek a befektetők, milyen nemzetiségűek. Különböző mechanizmusokat találtunk az európai cégek érintettségére vonatkozólag. Vannak olyan privát eh, cégek, amelyek az Európai Unióban székhelyen rendelkeznek és külföldön földügyletekben részt vesznek. Ezek nagyon gyakran olyan cégek, amelyek akár leányvállalataikon keresztül is részt vehetnek ezekben a föld ügyletekben. Másodszorban, vagy a második ilyen mechanizmus, az, az európai székhelyjel rendelkező pénzügyi befektetők, tehát brókercégek, biztosítótársaságok, bankok, akár nyugdíjalapok is lehetnek, és azt is látjuk, hogy egyre gyakrabban részt vesznek a föld ügyletekben, főleg a pénzügyi válság után, illetve 2007-ben, 2008-ban, amikor az alapélelmiszerek ára nagyon megugrott, onnantól kezdve ezek a pénzügyi szereplők is egyre gyakrabban részt vettek ezekben az ügyletekben. És mindez összekapcsolódik azzal is, amit elmondtam. És nem mindig egyértelműen azonosíthatók ezek a szereplők akár a terepen, de nagyon gyakran részt vesznek mindebben. A nyugdíjalapok esetében el tudjuk mondani azt is, hogy gyakran európai nyugdíjalapokról is szó lehet. A harmadik mechanizmus a PPP konstrukciók ra vezethető vissza. Ilyenkor valamilyen állami szervezet, illetve több privát cég összetételeiről beszélhetünk. Együttműködési szervezetek, befektetési szervezetek, illetve fejlesztési intézetek is részt vehetnek ebben. Ilyenkor a az adott országban a hatóságok tulajdonképpen hozzá segítik ebben a PPP konstrukcióban a külföldieket a földek megkaparintásához. Itt az elszámoltathatóságot említeném a legnagyobb problémaként, és tudjuk azt is, hogy vannak olyan esetek, amikor az elszámoltathatóság egyáltalán nem valósul meg. A negyedik mechanizmus az európai fejlesztési szervezetekhez köthető. Vannak ilyen intézmények, amelyek bizony részt vesznek ilyen befektetési projektekben, ilyen kétes projektekben, és nem mindig könnyű megkapni a vonatkozó információkat, még akkor sem, hogyha Természetesen a kontextustól is függ ez, de én azt gondolom, hogy ez megint csak az elszámoltathatóság hiányának problémáját veti fel. Különböző formákban valósulhat meg ez, például hitelezési konstrukciókban, vagy akár vegyes vállalatok létrehozásán keresztül. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy vannak olyan esetek, amikor a tőke többsége állami fejlesztési szervezetektől jön, az ember ilyenkor azt gondolná, hogy ezek elszámoltatható mag, de nem, ez nincs így. És sajnos nagyon gyakran ilyenkor is problémák adódhatnak. Aztán van egy másik mechanizmus is, amely kimondottan az európai politikákhoz köthető. Vannak olyan politikai területek, amikor az európai politikák hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakuljanak olyan kontextusok harmadik országban, amelyek révén a földek harácsolása megvalósul. Befektetési, fejlesztési politikákról beszélnék itt, de akár energiapolitikát is említhetném, illetve a kereskedelmi politikát. A tanulmányunkban rámutatunk egy olyan konkrét esetre, amely kimondottan a kereskedelmi problémákkal foglalkozik. Fontos, hogy elemezzük a kialakult helyzetet, de meg kell találni a megfelelő megoldásokat is. A földek megkaparintása nem csak emberi jogi kérdés, hanem az Európai Unió és annak tagállamainra is átláthatósági problémákat vet fel, és ezért az Európai Unió és a tagállamai is mind a nemzeti, mind az európai jogszabályok kapcsán kötelezettséget vállaltak arra, hogy az emberi jogokra odafigyelnek, mind az Európai Unió területén belül, mind pedig azon kívül. Ez szerepel az alapjogi kartában, az európai szerződésekben és az Európai Unió szerződésében is szerepel ez. Ezeknek az alapján az európai külpolitikai, illetve belpolitikai tevékenységeket is úgy kell megvalósítani, hogy az emberi jogok ne sérüljenek. Az európai intézmények és az Európai Unió ezeket a szempontokat mindenképpen tiszteletben kell, hogy tartsa. Az emberi jogi implikációk az összes emberi jogi egyezményben is szerepelnek. És a tagállamok, amikor kompetenciákat ruháznak át az Európai Unióra, olyan, olyankor meg kell bizonyosodjanak arról, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően járnak el az emberi jogok teljesülése szempontjából is. Az európai szereplők extraterritoriális kötelezettségeit kell vizsgálnunk, hogy ne okozzunk szenvedést más országokban. Közvetlenül vagy közvetett módon is az emberi jogok védelmére kell törekednünk. A második kötelezettségünk arra vonatkozik, hogy a nem kormányzati szervezetek tevékenysége, illetve a határokon átnyúló tevékenységek se sértsék az emberi jogi szempontokat. Biztosítanunk kell azt, hogy azok a személyek vagy közösségek, akiket érint a földek földharácsolás problémája, megfelelő jogsegélyt kaphassanak. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a különböző említett esetekben mit tehetünk. Ugye itt ezek a kötelezettségek jelentik a keretét a fellépési lehetőségeknek. Gyakorlatilag az Európai Unió és tagállamai nem tettek meg mindent ami elvárható lenne az emberi jogi feltételek javítása érdekében. Például nem voltak vizsgálatok, nem voltak politikai felülvizsgálatok sem, és általában a pénzügyi szervezetekkel szemben az Európai Unió leginkább ezeket az önkéntes sémákat alkalmazza, és nem a konkrét jogszabályalkotást. Az Európai Unióban egyre inkább, egyre többet beszélünk erről a témáról, köszönhetően a megvalósult tanulmányoknak, ugye a saját kezdeményezésű jelentéseket is említeném ebből a szempontból. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy az emberi jogi kötelezettségeknek az alapján az Európai Uniónak és a tagállamainak is nagyon fontos szerep juthat a jelenség megfékezésében, megállításában, illetve az emberi jogi helyzet javításában. Nagyon sok arca van ennek a témának, éppen ezért én azt gondolom, hogy nagyon sok féle kell legyen a válaszunk is. Nem csak a konkrét helyzetek kivizsgálására gondolok, hanem egy proaktív megoldás kidolgozására. A tanulmány ajánlásokat fogalmaz meg. Most ezeket nem tudom kifejteni, de talán ezekre is visszatérhetünk majd a vita során. De az utolsó másfél percemet arra használnám fel, hogy néhány ajánlást azért mégiscsak bemutatnék. Az első arra vonatkozik, hogy az európai politikákat úgy kell megfogalmazni, hogy az emberi jogi feltételeknek, szempontoknak megfeleljenek. Az Európai Parlamentnek ebben, ebből a szempontból nagyon nagy felelőssége van. Emberi jogi hatásvizsgálatokat kellene végeztetni, a különböző jogszabályok megalkotása előtt. Ez pedig ahhoz vezet, hogy a dokumentált esetek kivizsgálását is meg kell valósítani. Aztán az elszámoltathatóság, átláthatóság kérdésének javítása. Én azt gondolom, hogy ez továbbra is nagyon jelen lesz. Az Európai Uniónak most is van lehetősége arra, hogy globális szinten is fellépjen, és kötelezővé tegye az ilyen jellegű fellépést. Ezt az ENSZ Emberi Jogi Bizottságán belül lehet megtenni. És végül pedig a kriminalizáció és az emberi jogi harcosok elleni erőszakos fellépés megakadályozása. Az Európai Unió a delegációin keresztül de akár a külügyi szolgálatán keresztül, illetve az Európai Parlamenten keresztül is tett már lépéseket. Ez nagyon fontos, hiszen a terepen az emberi jogi harcosok nagyon sokat kockáztatnak, és azt hiszem, hogy ezt a fajta védelmet tovább kell erősíteni. Az Európai Parlamentnek is fontos szerep jut, hiszen megvannak a felhatalmazásai hozzá a Lisszaboni szerződés óta, a monitorozás és a proaktív szerep erősítésén keresztül. Még egyszer köszönöm, hogy meghallgattak, és én is elnézést kérek, hogy a technikai problémák miatt nem lehetett meghallgatni a kollégát. Köszönöm szépen! Sajnos nem nagyon maradt időnk valós vitára. Én csak annyit szerettem volna elmondani, hogy a tanulmányból kiderül, hogy az Európai Unió és a tagállamai is nem tesznek meg mindent, ami tőlük telik. Nem tudják a nyomon követhetőséget, a felelősséget biztosítani, és azt hiszem, hogy az, hogy az Európai Unió ilyen szempontból nem helyesen jár el, problematikus, és én azt gondolom, hogy ennek a most bemutatott tanulmánynak következményeinek kell majd lennie. Jó néhány ajánlást olvashatunk a tanulmányban, és ezzel kapcsolatban kérdések is felmerülnek bennem. Persze én nem azt kérem, hogy most azonnal válaszoljanak, de esetleg írásban érdemes lenne mert az egyik legfontosabb ajánlás az extraterritoriális kötelezettségekre vonatkozik. Mi azt szeretnénk, hogyha ezt részletesebben elmagyaráznák, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni az ENSZ erőfeszítéseivel, ezen kívül a parlamenttől azt kérik, hogy hatásvizsgálatot végeztessen az emberi jogok helyzetével kapcsolatban egy-egy jogszabály megszavazása előtt. Kérném, hogy ezt is magyarázzák egy kicsit részletesebben el, hogy milyen fajta hatásvizsgálatokra gondolnak, mert ez szerintem nagyon érdekes és hasznos lehet. A tanulmányban arról is szó esik, hogy nem csak proaktív monitorozásra van szükség, hanem egy regiszter kialakítására is, amelyben szerepelnek azok a közszereplők, illetve magáncégek, amelyek az Európai Unió területén kívül földügyletekbe vesznek részt. És végül azt javasoljuk, hogy legyen egy európai független szervezet, amely azokat védi meg, akik ilyen ügyletek áldozataivá váltak. Én egyébként támogatom ezt a gondolatot, és az is nagyon jó lenne, hogyha a munkatervünkben is ez szerepelhetne, illetve az emberi jogokra vonatkozó jelentésünkben is ezt megjelentetnénk. Még van 5 percünk. Itt van a Neumann cég egyik képviselője, egy kávé gyártó cégről van szó. Joken Misalak, jogtanácsos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 Köszönöm szépen, hogy újra ezen igen fontos kérdésben szólhatok. Az EKS üdvözli a tanulmányt, igen összetett, érdekes emberi jogi kérdést jár körül. Az ajánlások komoly sorát olvassuk a jelentésben, igen komoly következményekkel járhat, ezért kompetenciánkba kerülő kérdésekben kifejezetten odafigyelünk rá a fenntarthatóság, fejlődés, a földe tulajdonhoz való egyetemes hozzáférés emberi jogi kérdés. Júniusban a különböző stratégiákról e területen 2030 as agendánk egyik fontos kérdése a az új konszenzus esetében jogi alapú megközelítést képviselünk az emberi jogok terén. Ez a megközelítés az egyetemességre épül, és az emberi jogok megoszthatatlanságára, a döntéshozatal, diszkriminációmentesség, átláthatóság, elszámoltathatóság is e kérdéskörbe tartoznak. A leginkább veszélyeztetett gazdák rezilienciájára gondolunk itt az emberi jogvédők iránti támogatásunkat kiemelném, még itt a földharácsolás esetében is. Leginkább az őshonos lakosság van kitéve e kérdésnek, úgyhogy május 15-i állásfoglalásunkra utal, utalunk, ahol kifejezetten a föld kontextusban az őslakosok, őshonos népesség és jogvédők kérdéseit kívánjuk kiemelni. Persze itt nem kifejezetten csak az Európai Külügyi Szolgálat illetékességéről van szó, a megfelelő bizottsági öm, öm, egységekhez eljuttattuk az információkat. A multilaterális frontról szólnék, az ENSZ munkacsoportja előkészítő munkát végez, egy nemzetközileg jogi kötelező érvényel bíró megállapodás tekintetében Dél-Afrika, Ekvádor, Például most a közeljövőben ül össze a munkacsoportban, az EU is bevonásra került két általános elv mentén minden nemzetközi szerződésnek, jogi instrumentumnak kompetivelesnek kell lennie ezen iránymutatásokkal, másrészt pedig minden potenciális jogi instrumentumnak, nemzetek felettinek és nemzeti vállalatokat megcélzónak is kell lennie. Fontos, hogy az EU rendkívül aktív az üzleti szféra és emberi jogok tekintetében stratégiák, iránymutatások, joganyagok megalkotásában 2015 óra egy munkaanyagot hoztunk, tettünk közzé, az emberi jogok és az üzlet vonatkozásában iránymutatásokat fogalmazunk meg a vállalkozások számára, hogy az emberi jogokat hogyan tartsák tiszteletben, például egy földgázvállalatra utaltás történt a tenderek kiírásánál iránymutatásokat fogaltunk meg, országjelentések kerültek megfogalmazásra szintén új akcióterv emberi jogok és demokrácia terén e fontos e, területre kitér és munkatársaink a terepen rendkívül aktívak például ezen ügy érdekében, és egyre fontosabb az emberi jogi párbeszédünk tematikájában harmadik országokkal. Köszönöm. Köszönöm, nagyon jó volt ez a vita. Sajnálom, hogy technikai problémánk volt, de ettől függetlenül azért nagyon szeretném megköszönni Borász úrnak is a részvételét, de ezen keresztül el kell gondolkodnunk azon is, hogy az innováció nem mindig segíti az emberi jogok helyzetét. Ez egy olyan téma, amin azért el kellene gondolkodnunk. Még egyszer köszönöm, és átadom az elnöklést. Préda úrnak. Per il prossimo punto all'ordine giorno che la... Következő napi rendi pontunk a szaudarábiai látogatás.